That's... Best. Darf Sie bitten Platz zu nehmen? Foglaljanak helyet, legyenek szívesek. Bitte nehmen Sie Platz, meine Damen und Herren. Hölgyeim és Uraim, kérem foglaljanak helyet. A november 26-án félbeszakított plenáris ülésszakot folytatjuk. Az előző ülésünk jegyzőkönyve elérhető, van-e azzal kapcsolatban?